Also ich darf in unserer Mitte... Úgy gondolom, hogy a szíriai külön megbízottat üdvözlöm most először, aki 2015. februárjában már járt itt a szakbizottságunkban, és O'Brien úr, pedig humanitárius kérdések megbízottja, és a rendkívüli segítség koordinátora. Tehát nagyon szorosan együttműködnek a vendégeink, és a aleppói helyzetet is vázolják, hiszen politikailag és humanitárius szempontból is szörnyű a helyzet, és most eh, minket elsősorban az érdekelne, hogy eh, van-e a békének egyáltalán esélye Szíriában, vagy pedig Oroszország és Assad úgy döntött, hogy katonailag oldják meg a helyzetet. Hogy ennek aztán eh, milyen következményei lesznek a kibékülés tekintetében, az már más kérdés. Az biztos, hogy nem egyszerűsödnek a problémák, és hogyha belegondolok a humanitárius helyzetbe, a menekültek helyzetébe, az ensz és az Európai Uniónak szorosan együtt kell működni. Szíria, Irak, Törökország, Libanon, Jordánia részvételével. Tehát, hogyha látjuk, hogy az Európai Unió fel van készülve, fel van -e egyáltalán készülve, hogy segítsen, hogyha belegondolunk most például az Aleppo helyzetbe, akkor azt látjuk, hogy az ENSZ nélkül nem tudunk lépni. És úgy gondolom, hogy ez a téma nagyon lényeges. A tagállamok igenis hibákat követtek el. És igenis csak is multilaterálisan lehet megoldani. És nagyon gyorsan változik a helyzet. Most nemzeti szinten nem megoldható már. Tehát vagy együtt oldjuk meg a helyzetet, vagy nem oldjuk meg. ide tartozik a békefolyamat, a békefolyamat kísérő humanitárius segítség, és a szakbizottságunkban is megvolt a lehetőségem, lehetőségünk, hogy Antonio Gutierrez-szel beszélhettem az ENSZ titkárával. Tehát itt a menekültügyi fő megbízott már járt a szakbizottságunkban, és múlt héten hallottam, hogy eljön megint a szakbizottságunkba, és már egy időpontunk is van. Tehát folytatjuk majd vele a tárgyalást, hogyha a helyzet úgy alakul. De most először is Demisztúra úr kap szót, és utána folytatjuk O'Brien úrra. Danke, Herr Brock. Danke, Finas. Köszönöm szépen, Brock úr. Angolul fogok beszélni, de franciául, svédül és németül, illetve angolul tudok majd válaszolni a kérdésekre. About a year ago, actually. And, uh... Körülbelül egy évvel ezelőtt volt amit utoljára, és mindenképpen köszönetet kell mondanom a parlamentnek, mert a parlament nagyon komoly támogatója annak, amit az ENSZ szeretne elvégezni. Most nem feltétlenül az alapói helyzet leírását szeretném itt elmondani, mert azt mindenki tudja, hanem inkább arról beszélnék, hogy milyen uh, forgatókönyvekkel dolgoztunk, hogy mi történhet a jövőben, mi az, amire számíthatunk a jövőben, ennek következtében hogyan kell kialakítanunk a jövőbeli munkánkat, és mint ahogy az elnök is említette, a katonai beavatkozás felgyorsulása, illetve az átmeneti időszak lehetőségei, aztán, hogy milyen kihatással lesz majd az amerikai elnökválasztás, az új amerikai elnök, és az új külügyminiszter személye arra, hogy hogyan alakul majd a szíriai helyzet. Köszönjük tehát a parlamentnek a támogatást. Tehát ahhoz képest, amikor legutóbb itt voltam, akkor ez a Genfi második tárgyalások után történt, és akkor nagyjából azon gondolkodtunk, hogy egyáltalán mit lehet elérni Szíriában akkor nagyjából az a helyzet uralkodott, hogy nincs lehetőség semmilyen politikai megállapodásra, pedig mindenki politikai megoldásokat keres. Ez volt a mantra, hogy igen, politikai megoldást kell keresni, politikai megoldást kell keresni, de valahogy nem alakult egyáltalán ez a, ez a politikai megoldás pedig mindannyian úgy gondoltuk, hogy a politikai megoldás lenne a jó, de ehhez képest a katonai fellépések erősödtek az elmúlt időszakban, de még akkor is azt gondoltuk, hogy ez beépülhet egyfajta politikai keretbe. Ugyanakkor az elmúlt évek konfliktusai azt mutatják, hogy nagyon sok esetben csak a katonai megoldások segítettek, és ez volt a narratíva. Akkor most lépjünk vissza az időben 26 hónapot, amikor úgy tűnt, hogy semmilyen politikai megoldás nem lehet, de azért akkor is volt már egy olyan érzésem, hogy ebben a válságban is lesz egy lehetőség, van valami új, valami új szál. Hogy itt van a Daesh, és tulajdonképpen mindenki ellenük fordítható, mert mindenki úgy gondolja, hogy meg kell oldani a szíriai helyzetet, és a közös ellenséget le kell győzni. A közös ellenség pedig nem más, mint a Daesh. Tehát én úgy gondoltam, hogy mindenki összefog majd, és akkor a Daesh, mint nagy közös ellenség legyőzhető. Hát ebben nagyot tévedtem. Ugyanis mindenki a saját ügyét képviselte, a saját érdekei után futott, és hogyha ez nagyjából megegyezett a Daesh elleni harcra, akkor hajlandó volt a Daesh ellen fellépni. Ez volt egyébként a probléma Szomáliában is, hogy egyszerűen mindenki statisztikákról beszélt, meghalt 200 ezer ember, megsérült 400 ezer ember, mennek föl a számok, de ezek csak statisztikák. És mindig fellépett az a probléma is ehhez kapcsolódóan, hogy a szomszédos országokban a megjelent menekültek nagyon komoly problémát okoztak. És akkor most lépjünk vissza Aleppóra, ugyanis úgy tűnik, hogy Aleppónak mégiscsak megvan a saját maga politikája, érzelmi atmoszférája, kultúrája, történelme, amit igenis figyelembe kell venni az erőszakos cselekmények követésében és legyőzésében. és Azzad sem segített, mert ugye a körbebombázás megtörtént, de úgy tűnt, hogy nem jó az időzítés egy kompromisszumhoz. Utána elindult egy új kezdeményezés, hogy forduljunk a szíriaiakhoz. Tehát mindenki azt mondja, hogy Szíriát a szíriaiak, a szírek birtokolják, és akkor elindult ez a három hónapos genfi tárgyalás. Minden egyes csoportból hívtunk meghívottakat, minden egyes csoportnak voltak képviselői, összesen 232 tárgyaló partnerrel vettük fel a kapcsolatot. Hát a civil szervezetek némiképp kimaradtak, de tudjuk, hogy a civil szervezeteknek nincsen túlzottan nagy mozgásterük Szíriában. Ugyanakkor óriási kapacitás rejlik ebben, és sokkal konstruktívabban is felléphetnének, legalábbis a helyzet megoldásában. Ez volt tehát a Genfi konzultáció, de egyszerűen nem értük el a kritikus tömeget. Egyszerűen hiányzott az, hogy minden ország úgy tekintsen Szíriára, mint egy közös, megoldandó problémára. És három fontos faktort kell megemlítenem ebben a tekintetben, amire nem mindig figyelünk oda. Az egyiket mindenki ismeri, ez a menekült válság, hiszen hirtelen az Európai Unió úgy érezte, hogy mégiscsak érdekelt ebben a katasztrófában, ebben a konfliktusban, és akkor hirtelen fölemelkedett a szíriai kérdés a fejlesztési miniszterektől a miniszterelnökökig, mert mindenki úgy látta, hogy a szír konfliktus destabilizálja Európát, az Európai Parlamentet, a nemzeti parlamenteket, és ráadásul egy nagyon komoly humanitárius és logisztikai problémát okoz. A második új elem, ami körülbelül az elsővel párhuzamosan jelent meg, ez mindenképpen megváltoztatta a helyzetet, ez az orosz katonai intervenció. Az függetlenül attól, hogy mi erről a véleményünk, ez megváltoztatta a sakjátszmát. ugyanis a Daesh nyilván kihasználja minden egyes lehetőség, minden egyes gyenge pontunkat, minden egyes lehetőséget megragad erre, és az orosz intervenció tulajdonképpen egy figyelmeztető lépés volt, ugyanis amikor Oroszország belép, akkor el kell gondolkozni az exit stratégiákon is. Itt van a nagyon komoly morális nyomás és erkölcsi kérdés, hogy ki és hogyan vesz részt ennek a kérdésnek a megoldásában, mind politikai, mint pedig katonai szempontból. Tehát ez John Kerryre is óriási nyomást jelentett, hogy a humanitárius válságot, illetve az erőszakos cselekedeteket meg kell állítani méghozzá közösen. Tehát itt volt ez a két elem, és ennek a kettőnek a kombinációja vezetett igazából a harmadikhoz, egy nagyon komoly esemény sorozathoz. Létrejött két task force, egy humanitárius, illetve egy a konfliktus megállítására, aztán itt voltak a Genfi tárgyalások, létrejött egy operációs központ, és végre leültek egymással az orosz és az amerikai katonai vezetők, és, mint említettem, a Genfi tárgyalások, a Genfi konzultáció három hónapig tartott. 12 ország vesz részt ebben a konfliktusban, és 89 különböző fegyveres, illetve paramilitáris erő és az oroszok végül is megegyeztek az amerikaiakkal abban, hogy hogyan kell ezt a konfliktust kezelni. Ez mondjuk három hónapig tartott, és utána sajnos a szír kormány képtelen volt kezelni a helyzetet, és megint elindultak a különböző terrorista cselekmények, és kiújultak a konfliktusok. És ez sajnos aláásta a béke folyamatot. Mondjuk ez alatt a három hónap alatt a becslések alapján 11 ezer ember életét lehetett megmenteni azokból a városokból, amelyek ostrom alatt álltak, és az, hogy ostrom alatt álltak, azt a régi klasszikus középkori értelemben kell érteni. Ezek a városok tényleg ostrom helyzetben álltak. Tehát ez a három hónap enyhülést hozott, de utána sajnos visszaestünk nagyjából a startmezőre, és a Genfi tárgyalások vége felé, szeptember 9-én Szegély Lavrov és John Kerry, meg én is ott voltam természetesen, éjfélig tárgyaltunk egy nagyon érdekes javaslatról, amit tulajdonképpen ismertethetek, mert ez még mindig él, bár sajnos ezt megakadályozta két szerencsétlen esemény, de a, a szabotása, fogalmazhatok így, ellenére még azért számítunk erre a lehetőségre. Ez ugye az Al-Qaida megállítása, most ez hogy Al-Qaidának vagy Daesh-nek hívjuk, ez körülbelül úgy történik, mint a cigaretta márkáknál, hogy betiltanak egy márkát, és akkor az gyorsan átnevezik, és továbbra is ott van a piacon. a szíriai légierő bevonásáról van tulajdonképpen szó, és ez egy nagyon érdekes megoldás volt, és nagyon ígéretes lehetőség. Már meg is beszéltük az összes technikai részletet, és én komolyan reménykedtem abban, hogy ez majd elindítja a szíriai béketárgyalásokat is, amit már háromszor próbáltunk elindítani. A szír kormány akkor azt mondta, hogy nem lehet Assadról beszélni, nem lehet az új alkotmányról beszélni, csak akkor vagyunk hajlandóak belekezdeni a tárgyalásokba, hogyha Assad már nincs ott. Tehát vártunk arra, hogy legalábbis a katonai felépések elinduljanak, ha már a tárgyalások nem tudnak elindulni. És szeptember 9-én két nagyon szomorú esemény megakadályozta ezt a lehetőséget. Egyik a derazúri támadás az amerikai oldalról, amely hiba volt, elismerték, és sajnos ezt meg is ismételték. És ráadásul ezt követte egy következő katonai támadás, amely még mindig tulajdonképpen magyarázat alatt áll, ahol 20 a helyi vöröskeresztnél dolgozó személy életét vesztette. És akkor indult el sajnos az a folyamat, amely oda vezetett, hogy az imént említett megoldási lehetőség vakvágányra futott. Hát és hogy hol is állunk ma, azt nem tagadhatom, hogy kijelentsem, hogy a katonai beavatkozások folyamatosan növekszenek és erősödnek, és a jelenlegi információink szerint folyamatosan növekszik a katonai erők bevetése. Amit meg kellene néznünk közösen, az az, hogy ez hova vezethet, mi lesz ennek az eredménye. És mivel most új amerikai kormány áll fel, új amerikai elnök van, és új, ez főtitkárunk is van, egy nagyon aktív új főtitkár, ezek mind változásokat hoznak majd január 1-én, illetve január 20-án veszik át ugye a stafétát, tehát meg kell néznünk, hogy ez potenciálisan milyen változásokat hozhat most az mindegy, hogy január 1-én vagy január 20-án, de hát ugye addig nagyon sok minden történhet. Addig lehet, hogy teljesen összeomlik Aleppo, addig lehet, hogy azt mondja a szír kormány, hogy most véget ért a háború, megkezdődhet egy béketárgyalás, és um, Mr. úr, akkor legyen szíves, fogjon hozzá ennek a megszervezéséhez. Hát jó lenne, hogyha ez történne, jó lenne, hogyha már béke konferenciáról beszélhetnénk, ahol mindenki ott van. Az ENSZ határozat 2254-es elfogadásra került, és ez megfelelő politikai hatalom megosztást biztosítana, ez egy inkluzív és nagyon komoly lehetőség. És a, az új amerikai adminisztrációról és Trumpról szeretnék még néhány dolgot elmondani. Nem tudhatom, hogy mi lesz a politikája, önök sem tudhatják, nem tudjuk, hogy hogyan alakul majd a külügyminiszter kinevezése. Hogyha megnézzük Trump eddigi nyilatkozatait, akkor ebből annyit kisilabizálhatunk már, hogy prioritásként kezeli a Daesh legyőzését. Tehát szerintem mindenki, aki itt van ebben a házban, vagy itt él Brüsszelben, vagy Párizsban, akkor természetesen szeretné, hogyha nem történnének többé olyan rettenetes események, mint itt a metróban, vagy a repülőtéren történtek. Mindannyian egyetértünk ebben. Putyinnal együttműködve Természetesen fontos a Daesh legyőzése, de az én szerény véleményem szerint az ENSZ biztonsági tanácsának határozatát kellene követni. Arról beszélünk, hogy le kell győzni, le kell győzni a Daesh, de hogy kell legyőzni? Katonai erőkkel kell legyőzni, vagy akármilyen módon kell felülkerekedni a Daesh-en, tehát katonai legyőzésről, vagy pedig visszaszorításról van itt szó. A Daesh valódi legyőzése csak akkor történhet meg, hogyha egy inkluzív, új és hatékony kormány feláll Szíriában. Ugyanis a Daesh felhasználja mindazoknak a kiszolgáltatottságát és elkeseredettségét, aki marginalizált. Nézzük meg, hogy mi történt a szunitákkal Irakban, és nézzük meg, hogy mennyire könnyen radikalizálhatóak azok, akik mondjuk Zarkaóit követték vakon, és úgy táncoltak, ahogy ő zenélt. Hogy mennyire könnyű az embereket radikalizálni, és mennyire könnyű az embereket bevonni egy ilyen terrorista csoportba. Tudjuk, hogy akkor milyen hibákat követtek el és követtünk el, és azt is tudjuk, hogy a Daesh mitől erősödött meg ennyire. És Szíriában is ugye szunita többség van, úgyhogy erre a kérdésre mindenképpen oda kell figyelnünk, hogyha le akarjuk győzni a Daest, akkor nagyon komoly, inkluzív politikai megoldásokat kell felállítanunk Szíriában függetlenül attól, hogy katonai legyőzésről, vagy általánosan a Daesh visszaszorításáról van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Demisztura úr. Köszönjük mindezt, amit elmondott, és ahogy elmondta, reméljük, hogy sikerül majd mindezt elérjük, de szeretném az izrael és palesztin látogatócsoportokat egyben köszönteni, fiatal aktivisták, akik ellátogattak hozzánk. A O'Brien úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És mind a két főbizot, szakbizottság elnökét üdvözlöm. Stefan de Mistura úrnak pedig köszönöm az átfogó hozzáértő, és a politikai helyzetet, múltját és jelenjét, valamint a potenciális jövőjét alaposan bemutató előadáshoz. Ez, és szeretném megköszönni külön, hogy határozottan kötelezettség vállalt a szír nép sorsa iránt. Tisztelt parlamenti képviselők, nagy öröm számomra, és igazi megtiszteltetés, hogy a parlamentben az önök nagy tiszteletű szakbizottsága előtt szólhatok. A parlament alapvetően fontos az EU életében. Örülök, hogy lehetőségem van, hogy önökön keresztül az 500 millió Európai Uniós lakost is elérhetem, akit önök képviselnek. Volt parlamenti képviselőként és miniszterként, igen, nagyra értékelem, különösen nagyra azt az időt, amit um, ilyen minőségben tölthettem. Önök azok, amelyek a mi köztisztviselők számára fényt adnak a munkához. Önök az a forrás, amelyet az adófizetőkön keresztül nekünk jelzéseket adnak. Az állami beruházás legesleg fontosabb eleme és prioritása az emberek támogatása. Ez az a pillanat, amikor köszönetet kell mondjak önöknek, hogy támogatják a szír népet. Több mint egy évtized értelmetlen és brutális konfliktust követően a szír nép soha nem tapasztalt erőszakkal semmesült bombázók, támadások, iskolák, víz, villamosenergia energialétesítmények, kórházak, piacok, nyilvános helyek ellen az ország minden pontjában. A, a megkínzott, kivégzett, megalázott, meg gyilkolt emberek képét látjuk folyamatosan. Végtelen mennyiségű jelentés, beszámoló van a különböző vegyi termobomba, napalbomba, öngyilkos bomba, orvlövészek, kínzés, gyermekkatotoborzás, minden városban, amiről beszámolnak, iskolák, kórházak kerülnek lebombázásra, és több százezer ember megölnek, több milliót megsérítenek Szíriában. A várható élettartam több mint 20 évvel csökkent. A lakosság mintegy felét áttelepítették 6,5 milliót az országon belül, és a fél, a fél millió palesztin menekültön kívül mintegy 5 millió szír elmenekült az országból. A megmaradó lakosság mintegy 30,5 millió a humanitárius támogatást mindenképpen meg kell, hogy kapja. 80%-uk szegénységben él, és 9 millió egyre növekvő élelmiszerhiány és növekvő élelmiszerárak mellett élelmiszerhiányban szemben. Aleppónál rosszabbat nem láthatunk manapság. A, a katonai agresszió a civilek számára is szörnyű következményekkel járt. Aleppo a szörnyűségek magjává vált. Nincsen működő kórház, amivel a halából megmenekülteket kezelhetnék. Mindent a földet tettek egyenlővé. A város több száz civil eh, sérültet próbál megmenteni. Aleppo nyugati részében pedig ezzel párhuzamosan a bombázások még eh, több embert készít, kényszerítenek arra, hogy elmeneküljenek a földdel egyenlővé váló városrészből. Eh, mintegy százezer gyerek és több százezer ember csapdába kerülve bent ragadt a keleti részen, amelyet a szíz, szír kormányos szövetségeseinek taktikája eredményezett. Az egyik legszörnyűségesebb szempontja ennek a kegyetlen konfliktusnak ez. De láttunk azt is, hogy az eljárások egyre erősödnek, és különösen a szír kormány egyre több lépést próbál, próbál tenni. 93 ezer né, hat hónappal e-, ezelőtt 470 ezeren, ma pedig több mint 974 ezer és 80 ember az egymillióból rabságban él. A Az, a civilek mindenféle humanitárius segítségtől ez a, el vannak zárva az ostrom miatt, a szörnyű szenvedéseknek vannak kitéve az emberek, az, a, azok cselekedeteinek, akit katonai, gazdasági, pénzügyi nyereség hajt, A legfontosabb korlát az állampolgárok védelmében pontosan a saját hatalom. A nemzetközi közönségnek meg kell kérdőjeleznie azt, amikor a világ egyik legrégibb városát a, mm, a földre való egyenlővététel fenyeget, amikor a gyerekek sehova nem tudnak már elbúlni, amikor nincs iskola, nincs kórház. Ez rettenetes. A cinikusból az értelmetlenné váló folyamat. Az a gondolat, hogy a eh, hogy ezek a szörnyűségek az orrunk előtt történtek, rémülettel töltenek el. A tény, hogy a konfliktus már olyan régóta és olyan romboló következményekkel jár, a világ közös eh, lelkiismeretét kell, hogy megmozgassa. tisztelt bizottsági elnökök, parlamenti képviselők. Az emberiség történetében Szíria a legrosszabb elemeket is megmutatta, de valahogy sok mindenkiből a legjobbat hozta ki. Amikor Szíriában és a régióban jártam, több tucatnyi szírrel beszéltem, akik minden elkeseredettség ellenére még eh, megtartották önmagukban a, leg, a reményt. Egyiptomiak, jordánok, irániak megosztják a menekültekkel szerény otthonaikat. Beszéltem olyan szervezetekkel, civil szervezetekkel, amit Stefán is említett, a, a civil védelmi eh, csapatoktól, eh, iskolák, kórházak alkalmazottai, akik gyakran a társaik életben maradásáért akár meg is halnak. Saját alkalmazottaim, humanitárius partnerek minden veszélynek kitéve igyekeznek segítséget nyújtani a legrászorulóbbaknak éjjel-nappal dolgoznak a humanitárius segélyszervezetek dolgozatai hónapról hónapra, akár Szírián belül, akár a határon átnyúló segítségben, segítségnyújtásban. Minden lehetetlen feltétel ellenére idén mintegy 5,8 milliót értünk el élelmiszerrel és támogatással minden hónapban. Ez a segítség rendszeres programozáson keresztül valósul meg Damaszkuszból, és határon átnyúló támogatással Törökországból és Jordániából. A határon átnyúló műveletek két éve kezdődtek. Az ENSZ több mint 420 határon átnyúló konvojt indított átlagban minden negyedik héten. A segítség érdekében ez 9 millió ember számára volt élelmiszer, oltás 2 millió ember számára, sokszor havonta, a nem élelmiszer támogatások 3 milliónak, és az úgynevezett VOS, a víz, szanitáció és higién és lehető, lehetőségek több mint 3 millió ember számára. A Törökországból és a Jordán kormányból hasonló támogatások érkeznek. Önöknek tudni kell, hogy az önök forrásai és akarata sikeres humanitárius támogatásba tudott eljutni, több millió ember életét megmentve és segítve. Kritikus szerepet játszanak ezek az erőfeszítések abban, hogy több millió szomszédos országból élő és kapjon segítséget. A levegőn keresztül is próbáljuk elérni az embereket. Több mint 150 tonna élelmiszer, tisztítószer érkezett a Derezolva térségbe, több mint 160 légi úton keresztül sikerült ö, oktatást képzést és minden egyéb humanitárius segítséget nyújtani. Ezek között mintegy 61,5 millió élelmiszercsoport. Az ENSZ és a szír arab szervezetek humanitárius támogatást nyújtanak további 60 ezer embernen a lefoglalt, az elfoglalt városokban. A szállítmány számos tárgyalást követően és kiváló koordináció mellett eh, született meg az ENSZ a Damaszkusz csapatokkal együtt. Heroikus eh, csapat ma reggel eh, hajnalban tizenfél egykor ért oda. Szinte áthághatatlan akadályokat küzdöttek le, Havonta a szír kormánynak konfolyt küldünk, havonta új bürokratikus kihívásokat támasztanak, késői engedélyezések, a kedvezményezettek számának korlátozása, raktár ellenőrzések, az orvosi ellátmányokat nem engedélyezték, a kétlépéses folyamatban sem. Ennek, ellenében, ennek eredményekében a különböző ügynökségi konvojait akadályozzák. Mint önök is tudják, a szírek mindent kockáztatnak annak érdekében, hogy Európát térdekényszerítsék. Az a a 2016-ban nagyon sokan érkeztek Szíriából. Ezeknek az embereknek joga van a menekült státuszhoz minden diszkrimináció nélkül lehet, hogy terhelt jelentenek Európának, de ne feledjük el, hogy a menekültek teljes száma Európában elbújik a Libanonban, Jordániában, Törökországon és Irakban élőktől. Libanonban a lakosság egy negyede eh, szír menekült. Ugyanennyien vannak Franciaországban és eh, az Egyesült Királyságban összesen 15-17 eh, milliót jelentenek, Magyarországon, Cseh köztársaságban két vagy három millió embert jelentene a teljes segítség mellett óriási problémák is vannak, kényszerházasság, gyermekmunka, fizikai kísérlet, A gyerekeknek azonban nem segítenek, nem játszhatnak, nem alhatnak, kint hagyják őket sebesülten az utcán. Az emberek megszűn, több mint 52 ezer tanár hagyta ott a munkáját, több mint két millió gyermeket kényszerítettek arra, hogy hagyják el az iskolát, és nagyon sokan eh, továbbra is eh, hontalanok, a világ magára hagyja őket, egyedül kell a jövőjükkel szembesülni. Árvák, tudás nélkül, írás tudatlanok, vajon milyen lesz a következő generáció, elveszett generáció lesz. Szükségük van a segítségünkre, holisztikus megközelítésekkel, a humanitárius segítségnyújtás teljes spektrumát átlátni a szomszédos országoknak, Men segíteni kell a mozgásban lévő vagy vándorlásban lévő menekülteket. Október 6-án és november 24-én elfogadott állásfoglalások fontosak, és, de ennél többet kell tennünk. Ha szabad, akkor őszintén hadd mondjam a következőt. Jobban kell finanszírozni a, a, a szír humanitárius területeket, a hozzáférést, védelmet erősíteni kell. Minden erőszakot be kell szüntetni, a diszkriminatív támadásokat a civilek ellen. Minden lépésre szükség van az érintett felektől, támogatóiról, hogy akadálytalan feltétel nélküli humanitárius hozzáférést biztosítsanak, és a több száz ezer civil továbbra is büntető, középkori kollektív büntetéseket meg kell szüntetni. Egyébként soha nem lesz elég. Felszólítom mindenkit, akinek befolyása van, ezt a parlamentet is, hogy befolyásával éljen, és vessen véget ennek a az értelmetlen erőszakciklusnak, ami Szíriában van. A világnak Európára van szüksége, mégpedig a morális vezető Európára, amely nem csak szavakban e, vállal kötelezettséget, de segítséget nyújt azoknak, akik valóban e, szükséget szenvednek, e, akik kimondhatatlanul szenvednek. Az ő reményük az, hogy a politikai különbségeket végül félretéve a nemzetközi közösség egyként leállítsa ezt a humanitárius gyalázatot egyszer s mindörökre, úgy, hogy végre megtalálják az utat a békére eh, Szíriában. Well, thank you. Nagyon szépen köszönöm, O'Brien úr. Az biztos, hogy nagyon sok minden el kell gondolkoznunk. Amit hallottunk a humanitárius katasztrófáról, a parlament természetesen figyelemmel kíséri a szíria helyzetet, de azt hiszem, hogy most most nagyon-nagyon kritikusnak kell lennünk. És ha belegondolunk, hogy micsoda katasztrófa történik Aleppóban. A szakbizottságunk járt Libanonban, és én Gaziantepben is voltam. Megnéztük a helyzetet, hogy megkérdeztük, hogy hogyan tudunk szervezni, hogyan tudunk több humanitárius segítséget adni, főleg a fiatal menekülteknek, hogy iskolába járhassanak. Hiszen az egész gyermekkorukat elvesztik oktatás nélkül. Tehát ez, ez, ez nagyon-nagyon fontos. Köszönöm szépen a kiózanító szavaikat. És a kérdés az, hogy most hogyan tovább. Számos kolléga kért szót. Egy, kettő. Igen, 35 percünk van, és igen, 35 percünk van. Tehát maximum néhány percet kap mindenki. Préda úr az első. Préda úr. Euh, merci infiniment, madame présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék a két meghívottnak is köszönetet mondani, hogy eljöttek és beszédet tartottak. Két megjegyzést engedjenek meg. Először is Misztura úr megjegyzése azzal kapcsolatban, hogy alapvetően politikai megoldásokat kell keresni, hát ezzel egyetértek. Csak hogy van itt egy óriási probléma, ez pedig az orosz fél hihetősége. Ugyanis ők egyáltalán nem az ENSZ határozat alapján léptek be a képbe, hanem Assad kért tőlük segítséget. Ezt azért ne feledjük el és az orosz offenzíva kapcsán azért az oroszok szavahihetősége szerintem megkérdőjelezhető, sőt, egyre inkább megkérdőjelezhető. Oroszország ugyanis militáris szempontból ugye fellépett, ugyanakkor blokkolja az ENSZ-es megállapodásokat a biztonsági tanácsban, úgyhogy most figyelembe véve Trump megválasztását szerintem eléggé bizonytalan talajon mozgunk, és nem sok jóra számíthatunk. Tehát szerintem az orosz felelősségvállalást mindenképpen hangsúlyozottabbá kellene tenni. És Obrajan úr hozzászólásával kapcsolatban pedig először is szeretnék köszönetet mondani mindazért, amit elmondott. Az Európai Unió mindenképpen vezető szerepet kíván játszani a humanitárius probléma megoldásban, hiszen az EU elsősorban humanitárius partnernek tekinthető. Ez persze nem mindig maximálisan sikeres, hogyha megnézzük a tegnapi tévéhíradós képeket Aleppóról, akkor ott nem éppen azt látjuk, hogy az Európai Unió lépett fel, hanem az orosz katonák. Tehát a híradóban azt látjuk, hogy nem az EU segíti a helyi lakosságot, hanem az orosz katonák azok, akik segítséget nyújtanak. Tehát most ki kér micsodát? Igen, következő hozzászólás. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszámolójukat. Én is voltam Libanonban a delegációnkkal, és beszéltem az ENSZ megbizottaival, és az biztos, hogy az ENSZ az kiváló munkát végez Libanonban. A kérdésem pedig az, hogy eh, igazából a menekült program finanszírozása hogyan néz ki, és hogy az Európai Unió hogyan tartja be a szavát, hiszen eh, finanszírozási problémák vannak, már voltak korábban is, és igazából csak élelmiszert juttathattunk el a menekülteknek. A második megjegyzésem szerintem erős támogatásra van szükségünk a libanoni kormányzat számára, és két éve végre van kormány Libanonban, és az ország és a kormány annyira le van terhelve, mert Libanont is stabilizálni kell. Az aleppói helyzet sajnos úgy néz ki, hogy katonai megoldás lesz hogy most az, rákérdezek, hogy az ENSZ mennyiben eh, vállal ebben szerepet. Tehát, hogyha a katonai megoldás lesz, akkor hogyan tud az ENSZ segíteni? Köszönöm, Tenok úr. Köszönöm, elnök asszony. Steven, esetleg emlékszel, egyszer vacsoráztunk, amikor ott voltál brit főképviselőként a Sahel konferencián. Tehát eh, igazából bibliai mértékű pusztítás van Aleppóban a szíriai és az orosz erők és a lázadók között. Tehát öt éve döntöttünk a parlamentben, eh, hogy legyen egy eh, repülési tilalom, de az idő megelőzött minket. Lehet, hogy, lehet, hogy azt kellett volna megcsinálni, nem tudom. Tehát az ENSZ 377-es határozata értelmében a biztonsági tanácsban nem lehet megkerülni Oroszországot, hiszen Oroszország is ott van, tehát nem tudom, hogy Oroszországot hogyan lehetne rávenni, hogy ne kövessenek el áborús bűnöket. De az iszlám állam elleni harcban nem tudom, hogy Putyinnal nem lehet-e valahogy megegyezni, tehát itt akár Szíria vagy Ukrajna esetében. Tehát a humanitárius folyosó Aneppo esetében, tehát igen, ott van a, itt van az európai nacionalizmus, populizmus, és azt halljuk, hogy a menekültekkel azért nagyon sok dzsihadista is az al-Shabaab az iszlám állam részéről, tehát hogyan lehetünk biztosak abban, hogy ezek az iszlamisták nem jutnak be, tehát hogyan tudjuk elválasztani a, a, az igazi menekülteket a terroristáktól? És ezt természetesen kihasználják a populisták. Végül is ez egy ellentmondásosabb dolog. Itt igazából egy a síták és a szuniták között egy helytartó háború van, For the future. I'm very doubtful personally. Tehát nem, nem tudom, hogy most ez eh, hogyan értelmezhető. És uh, Szíria és Irak igazából egy, egy évszázada létezik. Tehát nem tudom, hogy, hogy megoldás lenne visszatérni a korábbi állapothoz. Castaldo képviselő az EFDD részéről. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök asszony. Mindenképpen szeretném Demisztúra úrnak és O'Brien úrnak megköszönni a nagyon részletes prezentációját. Én mindenek előtt Demisztúra úrhoz intéznék egy kérdést, és pedig Törökország szerepe érdekelne. Tehát Törökország szerepet játszott, és telepet játszik, és szerintem ez a szerep inkább destruktív nem konstruktív. Erdoántól hallottunk olyan nyilatkozatokat, hogy megkérdőjelezi a határokat, nem érdeklik az igazi határok. Igazában Moszulban Irak felszabadításáról van szó, és nagyon érdekes, hogy Erdoğan hogy fogja fel ezt a kérdést. És nem tudom, hogy, hogy Törökországhoz mit tudna mondani. Törökországról hogyan látja a helyzetet, és hogyan látja a török intervenció szerepét Szíriában? És hogyan látja a török hadsereg támadását? Rakkára. E Azt is hallottuk, hogy azért szeretnénk Putyinnal megállapodni, és Putyinnal együtt esetleg közösen lehetne az elkövetkező évben támadni. Hogyha Trump tényleg elnök lesz, akkor, akkor esetleg összefog Putyinnal? Nem tudom. Meg tudnám mondani, hogy vannak-e ilyen puhatolózások, vagy várnunk kell, hogy mit fog majd csinálni az amerikai elnök. Lochbieler asszony. Köszönöm. Elnök asszony. Köszönöm a... Uh, Köszönöm. A múlt héten az Európai Parlamentben elfoglaltunk Szíriáról egy állásfoglalást, amelynek a döntő része a konfliktus követő helyzet előkészítésével foglalkozott. Azt szeretném kérdezni, Misztura úrtól is, hogy hiszen ön is említette, hogy a civil társadalmat is bevonják nőket a béketárgyalásokba. Van erre mód, ami esetleg egy inkluzív, befogadó kormányt eredményezhetne Szíriában. A politikai átmenet folyamatában gondolja, hogy az Európai Unió többet tehetne, vagy valami mást, hogy ezt segítse az emberiség elleni háborús bűncselekményekről beszélt Osborne úr, és hogy a biztonsági tanács a, az ICC-hez, tehát a Nemzetközi Bírósághoz nem hajlandó átutalni ügyeket, tudván, hogy nem most van persze most a legjobb idő a tűzszünetre, de mégis azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Köszönöm. A frakció hozzászólókat kérem, és egyben arra is, hogy eh, ha még választ is akarnak a kérdésekre kapni, akkor figyeljenek arra, hogy milyen hosszan teszik fel a kérdéseket. Adat Huszen úr az első. Köszönöm. Köszönöm szépen O'Brien és Mr. uraknak a nagyon érdekes és átfogó bevezetőket. Mm, mindig van a bizottságban svéd, úgyhogy svédül kérem a két, kérem a két úrtól a következőket. Att, hát, eh, i, att, hát, att hát, IS enbart kan besegras genom... Eh, Azt szeretném... És most uh, arra szeretnék rákérdezni, hogy uh, a kormányzat hogyan viszonyul a különféle csoportokról, hiszen eh, nem egységesek a csoportok. Tehát például induljunk ki abból, hogy eh, nagyon sok kisebbség van Szíriában, és hogyha találkozunk a kisebbségek eh, képviselőivel, tehát Damaszkuszban is vannak kisebbségek, keresztények, tehát nagyon nyugtalanok vagyunk abban a tekintetben, ami ott történik. És nem tudom, hogy mi lesz, hogyha Assad elnök eltűnik. Mi lesz a kisebbségekkel? Az új rezsimmel, vagy az új kormányjal hogyan lehetne a kisebbségek jogait garantálni. Hiszen Assad bármilyen is legyen, a kisebbségeket nem bántja. Rákérdezek az Európai Unió szerepére is, tehát egyetértünk abban, hogy igazából a politika csődje az, ami Szíriában történik, és az Európai Unió sem igen tud lépni. Tehát hogyan hogyan látod az Európai Unió szerepét? Tehát hogyan játszhatna az Európai Unió egy pozitívabb szerepet Szíriában? És hogyan tudna esetleg Oroszország és a többi szereplő között közvetíteni? Köszönöm. Köszönöm. Valenciano asszony az emberi jogi munkacsoport nevében. Agradecerles su trabajo y... Köszönöm szépen a munkát, eh, amit végeztek, és eh, Köszönöm az erőfeszítéseiket is. Azokat, amelyek nem mindig mutatnak eredményt, de elismerjük, hogy ilyen nagy munkát végeznek O'Brien úrtól és Misztura úrtól egyaránt kérdezem. Hogyan tudunk politikai megoldásról beszélni? Olyasmiről, amiről már egy éve is beszélünk, akkor, amikor a valóság a teljes katonai és rombolása közepete kellene, hogy történjen. Miszura úr, örülnék, ha ön is visszatérne erre. A következő kérdésé pedig az, hogy hogyan viselik mindezt el, hogy viseli el az ENSZ rendszerében, hiszen ott mégiscsak emberéleteket kellene megmenteni. Ugyanakkor pedig ezt a helyzetet, ahol semmit nem tudnak tenni, amikor minden, minden megköti a kezüket. Mit tudnak tenni? Hogyan éli túl ezt a helyzetet? Köszönöm szépen. Az ENSZ főtitkára ellen 2006 ellen valóban indultam, vagy ellene szavaztam azért, mert szerettem volna az ENSZ-et meg reformálni. De hát ez ennek, sajnálom, hogy szobahozom, ennek őhez nincs köze. Nem értem, hogy hogyan lehet az, hogy itt ülnek, és nem beszélünk olyan kérdésekről, amelyekről kéne. Vagy megreformálják az, e- az EU-t, vagy elhallgat az EU, mert egyébként az ENSZ-ben nagyon sok pénzt fizetünk be, és tulajdonképpen fontos lenne, hogy teljesítsen is. Minden forrásban van. Trump, ha januárban hivatalba lép, azt mondta, hogy ezt az egész kérdést újra megvizsgálja. És az, hogy most itt ülünk, ez olyan, mint hogyha a Hamletről beszélnünk, a Dán herceg nélkül. Az EU-nak nincs serege, a NATO jó, van szerepe, el kell, be kellene történnie. A, tehát EU nem hatékony, az ENSZ sem az, és Trump pedig azt mondja, hogy az oroszokkal együtt fog majd rendezés, rendezési megoldást benyújtani. Nagyon sok minden van alakulóban, ami tulajdonképpen lehetőség nekünk is, hogy eldöntsük, hogy melyik oldalra állunk és egy olyan hatékony megoldást találjunk, amely békét hozza a régióra. Egyébként csak itt ülünk, döntöge, döntéseket hozogatunk erről arról, olyanokat, amelyek egymást kioldják. Az ENSZ ugyanúgy szenved, mint az EU. Mindig szidják, amikor valami rosszul sül el, pedig a nemzeti fő városokat kellene. Na de Kofi, elnök azt, hogy nem mondhatom. Kofi Annan mindent megked, Ban nem lehet elmondani ezt. Aki ilyen szervezetekben dolgozott a humanitárius válságban, azok valóban tudják, hogy mi a helyzet. Ők azok. Igen, kiváló munkát végeznek, elnök asszony. Sálke asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm mindkét vendőgnek, hogy eljöttek és beszámoltak a rendkívül nehéz munkájukról. De Misztúra úr külön hangsúlyozta, hogy mennyire szörnyűségesen érezhető Európa hiánya. Köszönöm O'Brien úrnak a világos beszámolót, és teljes mértékben osztom a kritikáját, gyalázatnak tartom, mérges vagyok, hogy nem teszünk semmit a mérhetetlen szenvedés ellen és az ellen, hogy milyen pervertált kapcsolat van az a Daesh és a, a, a Saddam rendszer között. Azok, akik arra intenek, hogy az, az Assad rezsim nélkül nem lennének dzsihadiszták, azoknak igenis meg kellene nézni, hogy hol most vagyunk. A terrorizmus elleni harcot nem lehet kifogásként arra használni, hogy gyermekeket és kórházakat bombázzunk. Cinikus az is, hogy azok, akik azt mondják, hogy a politikai megoldáshoz erőszak kell, valóban ők maguk is erőszakot alkalmaznak. A kérdésem, és hát hangsúlyozom, hogy val- valóban morális vezetésre van szükség a világban, de a, a szír helyzetben több humanitá- humanitárius lépésre humanitás kimutatására van szükség. A kérdésem, hogy milyen konkrét lépések lennének Európától a legfőbb elvárásaik? Köszönöm, Pánszeri úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. És én magam is köszönöm Demisztúra úrnak és O'Brien úrnak, hogy eljöttek, és azt is, amit tesznek az ismert körülmények között, de mégis mindent megtesznek, amik lehet. Az a benyomásom, hogy az erkölcsiséget nem igazán lehet felhozni akkor, amikor a politikai viszonyokkal nem lehet előrébb jutni, és amikor az európaiok sem mutatják szükségszerűen azt, hogy ragaszkodnának mindenhez. A humanitárius munka a geopolitikai keretekkel is összefügg, és a geopolitikai keret a közelmúltban sajnos sokkal rosszabb lett. Ha megnézzük a kérdéseket, ezeket a dolgokat, akkor Aleppónál az orosz beavatkozás megmutatta, hogy hibás volt, ez tény. A következő elem pedig még nem vita tárgya, de úgy látom, hogy a lázadók támogatása csökkent a különböző okoknál fogva. Egyesült Államok, Trump, túl sok nyitott front van. A kérdésem az az, hogy ebben a keretben ahhoz, hogy mindezt elkerüljük, hogy kívülről megnézzük, beavatkozzunk, ezeket a megoldásokat előre kellene sejteni. Nyilván fel kell vetni a kérdést, hogy a szír rendet a háborút követően hogyan képzeljük, képzeljük el. Az integritást kellene megtartani, vagy pedig én úgy gondolom, hogy nem kellene. Azért mondom ezt, mert az a benyomásom, hogy ez a gondolat most már a prioritások új gondolata kezd eluralkodni. Nem tudom, hogy most ez így van ez, de mindannyian jelezték, hogy hiányzik a szír prioritás, hiányoznak a prioritások az új keretek, amelyek Szíriában döntőek, azokkal kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy humanitárius szempontból támadják a humanitárius oldalt úgy gondolom az új politikai keretekkel mindig össze kell tudnunk hasonlítani. Köszönöm. Mr. Köszönöm szépen. Korvin Mikke. Uh, first question to Senior De Mr. úrhoz van egy kérdésem. Washingtonban olyan plegykákat hallottam, hogy az orosz és az amerikai titkosszolgálat Szíriában együttműködik. És igazából nem érdekük a feszültség. Nem tudom, hogy ezt tudja-e kommentálni, és a második megjegyzésem. Please repeat it. Okay, I, I am repeating. Tehát meg, megismétlem, megismétlem. Tehát Washingtonból olyan plegykákat hallottam, hogy az amerikai és az orosz titkos szolgálat együttműködik, hogy a feszültségeket valahogy feloldják az Egyesült Államok és Oroszország között. A humanitárius segítség nélkül szerintem a háború már befejeződött volna. Szerintem a humanitárius segítség teszi lehetővé azt, hogy folytassák a háborút. Tehát a humanitárius segítséget szerintem a háború után kell adni, nem a háború alatt, mert ez meghosszabbítja a háborút. Um, we have um, Anna Gomez. Anna Gomes. Ura. Üdvözlöm, Demisztúra úr. Üdvözöllek, Staffan. Azt mondtad, hogy a szíriai megoldás inkluzív szunnita politikát igényel. Tehát lehet Assaddal egy inkluzív politikát folytatni, gondolja? A második kérdés, Trump megválasztott elnök, és az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok, tehát ő a szaudiakkal, török országokkal is együttműködik, nem tudom, az iszlám állam. Tehát az iszlám állam együttműködik Törökországgal együttműködik Szaudarábiával, nem tudom, hogy most az Egyesült Államok ehhez hogyan áll. Ez egy ellentmondás. Tényleg bevallom, hogy dühös vagyok, és szégyellem magam az európai politikáért. Köszönöm, O'Brien úr, erről az obszcén humanitárius helyzetről. Számomra nem elég, amit teszünk humanitárius segítségként, hiszen itt erkölcsi és politikai. Az erkölcsi és politikai kérdés a döntő. Tehát mire van szükségük Európából, hogy begyorsítsák a folyamatot? Tehát nem, nem csak az, hogy a, a háborút befejezik, hanem hogy a békét előkészítsék. És Freund úr végezetül. Köszönöm szépen. Én nem szeretnék semmit sem kommentálni, de szeretném megköszönni a munkájukat mind a két úriembernek. Félig teszek fel egy kérdést, hiszen az előttem szólók már feltették a kérdésemet. Anna és Adaktuszon úr is szólt az Európai Unió szerepéről, hogy az Európai Unió mit tehet. De maradt egy fél kérdésem, ez pedig az, hogy bármi is legyen a megoldás, bármilyen megoldás irányába haladunk, legyen ez politikai, legyen katonai Assad elnök hatalomban. Van és hatalomban is marad. Ez, ez nem kérdés. Ezt a kérdést másfél éve felteszik, tehát, hogy Assaddal lehet-e tárgyalni, és sokan azt mondták, hogy Assadnak mennie kell, mielőtt teszünk valamit. De Assad marad. Assad hatalomban marad, és akkor szeretném megkérdezni, hogy mit óhajtanak tenni, hogy hogyan akarnak Assad a tárgyalni, hiszen tárgyalni kell vele. Köszönöm szépen. Saját magam is felteszek egy kérdést. Tehát Aleppo el fog esni az elkövetkezendő órákban, és azt hallottuk, hogy 60 ezeren próbálnak menekülni, az ENSZ segítségével, hogy ne kerüljenek az Assad katonák kezébe. Mi történik ezekkel az emberekkel? Hát logikusan úgy gondoljuk, hogy el kell őket engedni. De még zajlanak a harcok. És most ott van Szíria és Oroszország kezében a megoldás. Nem tudom, hogy Brian úr vagy Demis úr szeretne először is válaszolni és na, a legtöbb kérdésben ugyanezek megfogalmazódtak. Thank you everybody for your uh, concern and your Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy szolidárisak a szín néppel, e szörnyű szenvedésben. Ez a humanitárius válság is olyan, mint minden. A 90 millió, millió emberből 18 millió nem tudja, hogy élni hogy éli túl a mai napot ember okozta konfliktus miatt. Szíria a legszörnyűségesebb része az összes eh, jelenlegi konfliktusnak. Persze Jemen, eh, Dél-Afrika, vagy Afrika déli területei is ide tartoznak, de messze elmaradnak erről. Nagyon örülök a komplex kérdéseknek, és annak is, hogy ezt de Misztura kollégámnak tették fel. Tőlem azt kérdezték, hogy Noizez úr támogatásával kapcsolatban nem lehetne Libanont támogatni, hiszen új kormány van, és ezzel több kapcsolatunk lehet a libanoni emberek számára több forrásunk lehet, hogy, biztosít, hogy támogatást biztosítsunk. Valóban nagyon nagy kihívás, hogy most, ahogy a lakosság egyharmada a kényszer áttelepítésekkel miatt támogatást igényel. A, az a program, amelyet nagyon jól indítottak útjára, és az ENSZ és a végrehajtó partnerek segítségével és a vészhelyzet felelőse lesz vagyok én. Nem, most nem csak az ENSZ ügynökségekkel és titkárságának programjaival lehet segítséget nyújtani, hanem a humanitárius ECO rendszerben a civil szervezetek, nemzetközi civil szervezetek, világbank, sor megfigyelő, a szomszédországok, ahogy az idei London-Szíria konferencián is azt meghatározták, a jövő évi támogatással is elismerik azt, hogy a következő három évben sok mindent kell még tenni. A sikerült elkülöníteni ezekre pénzt. Ez nagyon fontos amit a 3AP programnak hívnak, a, a humanitárius fejlesztési folytonosságnak, a, hogy a hozzáférésnek, hogy segítsük az embereket, ne csak azért, hogy túléljék a helyzetet, hanem hogy a világ ezévi humanitárius csúcs találkozóján tapasztalható tudást az ő érdekükben tartósan használni tudjuk. Egy kicsit olyan, mint az ENSZ-nél 2026 végére a programjaink félig, félúton lesznek a finanszírozásban. De ez lehetőséget is ad arra, 18 hónappal ezelőtt alapvetően arra figyeltem, hogy nem csak jogunk van elküldeni ezeket a közpénzeket eh, a nagyon fontos humanitárius munkára, hanem még eh, ezt meg is tudjuk sokszorozni ezt a forrást, mégpedig úgy, hogy eh, az mi magunk, amit teszünk, az kifizetődjön. Nagyon fontos látni, hogy a 3AP-ben, ami kiváló program, egyelőre most pont ezt próbáljuk megoldani, hogy a, a nagyon fontos forrásokat beszerezzük, igazi pénzt az igazi munkára, amivel életet lehet megbeszélni, nem tárgyalásokhoz vagy beszédhez, hanem ahhoz, hogy az embereknek a jövőjét tudjuk biztosítani, ha megmenekülnek. Van egy ilyen humanitárius reakcióterve, ennek 45%-át finanszírozzák 2,49 milliót, vagy 2,54 milliárdból. Jelentős kihívás ez. Sáke asszonynak a választát mondtam volna el, bár láttam, hogy elment. Persze szükség van a pénzre, de majd mindjárt elmondom, hogy nem pusztán mindig új kért, pénzt kérdünk. Tenok úr kérdése. Na, örülök, hogy újra látom. A berepülésmentes zónákkal kapcsolatban nagyon komoly kérdés volt ez a brit parlamentben is, épp tegnap. Humanitárius szervként, ENSZ-ként természetesen semmit nem söprünk le soha az asztalról, ha mindig fenntartjuk a lehetőséget. A berepülésmentes zónákkal kapcsolatban azonban nem hiszem, hogy bárki kétségbe, kétségei esnének azzal kapcsolatban, hogy ez milyen veszélyes ezek létrehozása, létrehozása, és rendkívül költséges is ezt csak utolsó lehetőségként hm, kellene használni. Az ájszóerők nagyon sok mindenkit levegőn keresztül érnek el csomagokat, ejtőernyővel dobunk le, hogyha a des megfelelő eszközökkel rendelkezne arra, hogy eltalálja a mi ilyen gépeinket, akkor azt megtennék, és minden egyes alkalommal futballstadionnyi embert ölnének meg. Tehát nagyon fontos, hogy biztosítható legyen, hogy az a több millió ember, aki egy ilyen zónába kerülne, az még nem még sajnos nem nincsen biztonságban. Rendkívül sebezhetők az emberek, rendkívül sebezhető a helyzet, de mint mondtam, nem söprünk le semmit az, a, az asztalról, de 6 hetes rotációval sikerül mindig egy konvojnyi anyagot, tehát terrautós konvojnyi anyagot bevinni a célba hogy az emberek, akiknek szüksége van rá, megkapják. A háborús bűnökről. Valóban ezet, ezt mindenki kijelenti, a főtitkár kijelenti, és több mindenki az ENSZ-ben, a különböző hatóságoknál, a 193 tagállamból is úgy gondolják, hogy ez a háborús bűn egyik példa esete, de ezeket az eljárásokat csak a konfliktus befejeztével lehet lefogtatni, konfliktus idejében nem, hiszen nem csak azokra nézve, akiket a konvojok beutaztatásával vesztettünk el, mert 20 teherautósofőrt is megöltek. Az ENSZ és a humanitárius támogatása ugyan, hogyha arra ösztönzi az embereket, hogy meneküljenek, nem lehet abban biztos, hogy ahova menekülnek az emberek, az biztonságos hely. A biztonságos utakhoz az is hozzátartozik, hogy biztonságban megérkezhessenek. Az embereknek joga van, hogy oda menjenek, ahova akarnak, nem pedig, hogy betereljék őket különböző táborokba. Irak független, objektív screeninget akar, nem pedig azt, hogy egy konfliktusos fél írja elő neki, hogy mit tegyen. Nagyra becsült volt kollégám, az ensz kapcsolatos nehéz kérdést tett fel. Nagy tisztelettel hadd mondjam, hogy nem adtam fel még a politikai karrieremet, úgyhogy remélem, hogy még valami hasznosat tudok tenni. Igen, nagyra értékelem mindazt, amit az ENSZ-ben láttam, hogy hatékony embereket várjanak a posztokra, és elképzelhető, hogy 193 tagállamnál ez nehéz. Nyilvánvalóan egy ilyen óriási szervezetnél jelentős a bürokrácia, és ahogy gyanítom, ez a testület is olyan mindig hozott szabályokat egy-egy probléma felmerülésekor, de nem törölt el a korábbiakat. Tehát a bürokrácia valóban, a bürokrácia frusztrál, engem is frusztrál. Én korábban a magánszektorban dolgoztam, és nagyon nehezen megoldható ez a, a bürokrácia, oldható fel alapvetően funkcionálisan közelítem meg ezeket a kérdéseket. A költségvetés csökkentési gyakorlat nehéz, nem normális, nem fordul elő olyan testületeknél, ahol nem várják az emberek, de hát sajnos jelenleg ez van. És a 2017-es projektjeimet is veszélyezteti. Nos, valóban egy drámaian változó piacon történik mert ez mind. A 110-115 millió ember igényli a humanitárius segét, de 80-92 ezret tudunk csak, milliót tudunk csak elérni. Eh, ehhez egy olyan 15-22 milliárd dollárra van szükség azért, mert egyre több megoldatlan eh, válság van. A tulajdonképpeni katasztrófa hossz, eh, hosszú ember által elindított konfliktus miatt van. Tehát úgy gondoljuk, hogy az a fontos, hogy mi magunk olyan segítséget adjunk, amely tovább vihető, beruházható legyen a mi segítségünk, jövőt ígérjen, és a humanitárius területen a támogatást tudjunk fejlesztési kérdésekhez és a humanitárius segítségnyújtáshoz szükséges dolgokat is biztosítani. Az a, az úr, aki azt mondta, hogy a humanitárius segítség a szír problémának az oka, egy vála- a mondatom válaszom van. Soha nem késő egy életet megmenteni. Ennyi. And then finally, as we see Aleppo possibly falling as we speak és hát Aleppo valószínűleg összeomlik, mielőtt véget érne ez a vita. Hogyha megnézzük nyugat Aleppót, akkor az emberek ide menekülnek, nem feltétlenül az ENSZ által biztosított területekre, inkább a szír kormány területeire, de hát természetesen folyamatosan próbáljuk a segítségnyújtást növelni ebben az óriási káoszban, és hát mindig úgy van, hogy a háború egyre nagyobb káoszt teremt, és hát mi meg futunk utána, és próbáljuk megoldani a problémákat. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon fontos vitánk van, hogy egy kicsit túlórázunk, mert adunk 10 percet Demisztúra úrnak, hogy választ adjon. Köszönöm, mondja Demisztúra úr, tudom, hogy rövid időm van, úgyhogy távirati stílusban fogok nyilatkozni. Először is Oroszország szavahihetősége. Én nem feltétlenül szavahihetőségről vagy nem szavahihetőségről beszélnénk, inkább érdekekről. Én abból indulok ki, abból a feltételezésből, hogy amikor elindult az orosz militáris beavatkozás, akkor ők ugye az érdekeltségeiket nézték Szíriában, mert úgy gondolták, hogy nem érdekük tovább kitolni a be nem avatkozást. És a saját velük lefolytatott tárgyalásaim arra engednek következtetni, hogy az exit stratégiákon dolgoznak. Mindennyian tudjuk, hogy Colin Powell hogyan vélekedett a katonai beavatkozásról és a beavatkozás megszüntetéséről és a kilépésről. Mindezek alapján azt gondolom, hogy Oroszország valóban azon gondolkodik, hogy az exit stratégiákat kidolgozza. Hogyha Szíriáról beszélünk, és a megoldásokról, akkor körülbelül 20 évre előre kell gondolkodnunk, és meg kell néznünk, hogy Szaudarábiával, Katarral és az Emirátusokkal milyen gazdasági befektetési lehetőségek vannak Oroszország számára, hogy mely országban ugye milyen hányadban élnek szuniták, és hogy Oroszország majd utólag Szíria újjáépítésében mennyire lesz hajlandó részt venni. ugyanis Oroszország sok szempontból úgy gondolja, hogy nincs már értelme annak, hogy ott maradjon és ott ragadjon úgymond Szíriában, hanem át kellene térni a politikai megoldásokra, és nekünk is ezen kell dolgoznunk, hogy valamilyen fogható és stabil megoldást dolgozunk. És az egyetlen stabil megoldás, az inkluzív megoldás, vagyis az, hogy a 2254-es ENSZ határozatra támaszkodunk, és létre kell, hogy jöjjön egy erős szír kormány. Ugyanis, hogyha a katonai fellépések felgyorsulnak, akkor egyszer csak eljutunk egy olyan pontra, ahol a háborút meg lehet nyerni, de ez egy pirruszi győzelem lesz, mert minden elpusztul, és utána fel kell építeni újra ezt az országot, és a stabilitás önmagától nem fog megjelenni. És valószínűleg ebben a káoszban egy újabb Daesh felüti majd a fejét. És azt is meg kell néznünk, hogy az orosz hírszerzés hogyan dolgozik. Ugye a Russian Intelligence, itt nem úgy gondolok az intelligence-re, mint hogy milyen intelligenciával rendelkeznek, hanem hogy milyen érdekeik vannak abban, hogy megmaradjon vagy újjáépüljön egy maximálisan megtört Szíria. Libanon kapcsán tudom elmondani, hogy 5 évig voltam Libanonban, és maximálisan támogatom azt, hogy el kell ismerni, hogy Libanon nagyon komoly munkát végez, tehát minden támogatás, amit Libanonnak nyújtani tudunk, amelyben már így is elég nagy a menekültekkel kapcsolatos probléma, az üdvözlendő. A politikai megoldásokra visszatérve, lehet, hogy azt mondják, hogy Misztúra úr, hát ez csak egy álom, és csak katonai megoldások lehetségesek. Na most a katonai fellépések felgyorsultak, de a katonai megoldás valószínűleg nem lesz legitim, nem lesz stabil, hogyha ezt nem követi a politikai probléma megoldás is. Mindannyian nagyon keményen dolgozunk a 2254-es ENSZ határozat végrehajtásán, Ugye ehhez csatolni kell azt, hogy tulajdonképpen minden pillanatban várjuk a híreket, hogy Aleppo összeomlott. 5-6 évre előre kell dolgoznunk, és úgy gondolom, hogy körülbelül ez az időszak az, amíg nagyon komoly problémák lesznek továbbra is az országban, és az újjáépítés nem ad még feltétlenül kézzelfogható eredményeket. Aztán nem tette meg azt, hogy egyértelműen elmondja, hogy miről hajlandó tárgyalni, mert amikor, Gev, amikor Gevbe eljöttek, akkor a nemzeti egységről beszéltek, National Unity, hogy ez érinthetetlen, és hogy már működik a különböző hatalmi ágak megosztása. Na most ez lesz majd a teszt, hogy valóban működik-e a hatalom ágak megosztása, és létre tud-e jönni egy stabil kormány. A biztonsági tanács határozata a legfontosabb határozat. Két olyan határozatot is elfogadtak egyébként, amelyet egyhangú döntéssel fogadtak el, többek között ugye a 2254-est, amely nagyon komoly gyakorló eszköz. És úgy vélem, hogy minden hozzájárul ahhoz, hogy a szíriai helyzetet abszolút prioritásként kezeljük. Hát Trump jövőbeli külpolitikája kapcsán nincs kristálygömböm, csak abból tudok táplálkozni, amit a nyilatkozataiban elmondott, de ezek nem voltak kifejezetten egyértelmű nyilatkozatok. Úgy gondolom, hogy először is a saját csapatával fogja ezt megvitatni, már amikor feláll majd a szakértői és miniszteri gárdája, és csak utána tudhatunk majd meg részleteket. Hogyha tudjuk, hogy Oroszország megfelelő partner, akkor igenis együtt kell működni a Daesh legyőzésében, és még egyszer hangsúlyozom, hogy inkluzív politikai megoldásra van szükség, nem egyszerűen le kell bombázni a Daest és kész. Azt hiszem, hogy ez az az elemzés, amelyből kiindulhatunk. Aztán, hogy Szíria egy működő, egységes országgá képes-e újra válni. Hát itt gondolom tudják, hogy Irakban és Afganisztánban is dolgoztam, akkor, amikor ők voltak éppen az aktuális Szíria, ha fogalmazhatok így, és emlékszem, hogy ebben az időszakban nagyon sokat beszéltünk a megoldási lehetőségekről. Irakban beszéltünk a kurdokról, sőt a két kurd közösségről, aztán a középső területeken a szunitákról, és aztán a sitákról. Tehát úgy tűnt, mintha nem is egy ország lenne, olyan óriási különbségek voltak az északi, a központi, illetve a déli területek között, és aztán mégiscsak mégis mind a három közösség azt mondta, hogy valóban egy országhoz tartozunk, de azért az ilyen megoldásoknál nagyon el kell gondolkodnunk azon, hogy nem nyitjuk-e ki Pandora szelencéjét. Volt egy olyan formula, egy olyan lehetőség, amire maguk az afgánok is azt mondták, hogy nem fog működni, és éppen ezért úgy gondolom Szíria esetében, hogy minden egyes szír azt mondja a kormány, az ellenzék, hogy Szíriának egy országnak kell maradnia. Ez ugyan nem jelenti azt, hogy egyfajta administratív decentralizációt ne lehetne megvalósítani, de mégis úgy gondolják, hogy Szíriának egységesnek kell maradnia. Ezután a szörnyű konfliktus után valószínűleg a helyi adminisztráció működését és központi hatalomhoz való viszonyát meg kell változtatni, de attól még Szíria maradhat egységes ország. Törökország, itt 900 kilométer közös határról van szó, ez pedig ugye egyértelművé teszi, hogy Törökország számára elsődleges fontosságú kérdés, és hát pluszban itt vannak a kurdok is, és az, hogy a határ mentén nagyon komoly mennyiségű menekült átáramlással kell megbirkózniuk. Törökország elkötelezettsége politikai szinten egyelőre nehezen nyomon követhető, Természetesen Törökországnak is az az érdeke, hogy Szíriában stabilitás legyen. Én magam is úgy gondolom, hogy a lehető legaktívabban be kell vonni Törökországot, hogy ők is hozzájáruljanak a probléma kezeléséhez. Az a 250 ezer ember, aki Aleppóban van, és az ő nagy részük hová fog majd menni, délre fog menni, nem, északra fog menni, hogyha menekülnie kell, és hát a Törökországnak is érdeke megállítani azt, hogy újabb százezrek áramoljanak Törökország felé. Aztán Trump elnök megválasztása milyen hatással jár. Én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban a határok, illetve a hatások nem nagyon érezhetőek, hiszen egyelőre Obama és John Kerry viszi még január hónapig az USA külpolitikáját, és azt hiszem, hogy az utolsó pillanatig az erőszak megállításán fognak dolgozni, tehát ők egészen biztosan tovább folytatják és végigviszik a politikájukat. Utána nyilván, amikor Trump hivatalosan átveszi a hatalmat, és látjuk, hogy ki lesz a csapata, kik lesznek a miniszterei, és mi lesz a stratégiája, többek között Oroszország irányába, akkor tudunk majd egy kicsit előre gondolkodni. Az EU szerepével kapcsolatban nem nagyon szóltam hozzá, inkább arra koncentráltam, hogy az ENSZ mit tesz, svéd, olasz vagyok, Belgiumban éltem, és tudom, hogy az Európai Unió nagyon komolyan követi és támogatja azt, amit az ENSZ tesz. Hogyha prioritást kell megállapítanom Európa számára, akkor a humanitárius segélyt említeném, mert ez az a terület, ahol az EU tényleg nagyon sokat tehet. Regionális szinten és államszinten is. Federica Mogherini elindította azt, hogy jobb kapcsolatteremtés valósuljon meg, és hogy a jövőben felálló Szíriával jó kapcsolatokat tudjon majd ápolni az Európai Unió, mindez nagyon fontos. És van itt egy nagyon jó eszköz, nagyon hatékony eszköz az újjáépítés, amely Európa kezében van. S miért is van ez így? Az imént beszéltem Oroszországról, és mindenki azt nézi, mindenki azt a pillanatot nézi, amikor véget ér majd a háború, és akkor felmerül a kérdés, hogy ki és hogyan nyújt majd segítséget Szíria újjáépítésében. És az Európai Uniónak egyértelmű erőssége az újjáépítés, és nagyon komoly érdekünk is fűződik ehhez, hiszen mindig olcsóbb és egyszerűbb Szíriát újjáépíteni, mint újabb százezreket vagy milliókat menekültként az Európai Unióban befogadni. Európának azt kell üzennie, hogy nyitott Szíria újjáépítésére, de csak akkor, hogyha felállt a komprehenszív, inkluzív és szavahihető kormány. És nem elég a katonai győzelem pillanata, meg kell várni az ilyen kormány felállását. Good. But uh, then I... De még az ensz is szólok valamit. I lost 82 of my colleagues. Tehát, tényleg nagyon uh, sajnálatos, ha valaki az ensz azt gondolja, hogy felesleges Igen, 19 perccel húztuk túl. Fél háromkor találkozunk itt, és a deve is visszamehet. Köszönöm szépen kollégák, és mindenkinek jó étvágyat kívánok!